since service. for the first the Okay, perfect. Thank you. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist jetzt 9.03 Uhr, dann fangen wir an. Erster Tagesordnungspunkt, Annahme. Jó napot kívánok! A napirend elkezdésével kezdjük a munkát. Nem látom, hogy lenne módosítási javaslat. Akkor így elfogadjuk a napirend tervezetet. Kettes pont. tartunk elnöki közlendők. Egyrészt a mai ülésünket is a webben közvetíti az EPTV, kérem mindenki szépen lassan beszéljen, hogy tanácsolható legyen, és ugyanakkor jól hallható legyen. És üdvözlöm nézőinket Lisszabon és Lüneborg között és Palermo és Helsinki között Európában a bennünket figyelőket. Arra is emlékeztem önöket, hogy van egy workshop, a gazdaság és kereskedelmi kapcsolatok az arab öböl államaival címmel, mert október 18-án szerdán 3-tól délután 6.30-ig lesz, amit Zaifi asszony fog vezetni, elnökölni. jelentéstevő, tehát az öbölmenti, a perzsőbölmenti államokkal foglalkozó témában. Hármas naprendi pontnál tartunk, a triológ tárgyalás, triológus tárgyalások állásáról nyújtott tájékoztatás. Egyrészt az új számítási módszer tan. Csikau képviselő jelentéstevő lezárta. Mindjárt megadom a szót neki, parancsoljon. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Eh, volevo, se lei me lo... Köszönöm. Köszönöm. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen. Szeretnék rövid eh, tájékoztatást, kommentárt adni a bizottság november 26-ai tájékozatása után eltelt idő óta a hetes cikk, az antidömping rendelkezések hetes cikke értelmében. Különbséget teszünk a piacgazdaság és nem piacgazdasággal működő államok között. Általában erre van egy referencia keret elkülönbségtételre. A jegyzőkönyv a Kína 2001-es csatlakozásához csatolt jegyzőkönyv ugyanakkor egy szigorúbb értelmezést is lehetővé tesz. A mostani szabályozás a WTO szabályzat 2.7-es alpontjának nem felel meg. Ezért egy új javaslat kerül beteresztésre, amely törli ez, ezt a fajta különbségtételt azaz a piaci és nem piacgazdaságban működő államok között, az új módszertan alkalmazását illetően. A javaslat egy új cikket vezet be, a 2.6-os a cikket, mely alapján lehetőség van arra, hogy a módszertannal szembeni alternatívát lép, alkalmazzanak. Ez ki, különösen fontos lehet akkor, amikor jelentős piaci torzulást észlelnek egy harmadik országban. talán az eredeti értékelést is, ö, be, arra is visszaléphetnénk, amelyet képviselőtársaim biztosan ismernek. A szakbizottságban volt bizonyos aggály a bizottság értékelését illetően, mely nem tükrözte ö, a frakciók álláspontját a javaslat alapvető céljait illetően. Ugyanakkor ez egy kiváló munka szerintem mindenkit részt vett a javaslatok benyújtásának, ban jobb rendelkezések születtek, a, például a, a közvetítés témájában, és általában jobb konszenzus alapján áll integrálva kiváló módosítókat, amelyeket képviselőtársaim jutottak be, és amelyek nagyban javították a szöveg minőségét. Úgyhogy az Európai Bizottság és a Tanács figyelmébe, valamint a szakbizottsági kollégák figyelmébe nem A fő Célunk az volt, hogy egy eszközt hozzunk létre, amely gyakorlatban eredményesebben működhet az európai ipar védelmében. és a méltánytalan verseny kiküszöbölésében a harmadik felek részéről. Az Európai Parlament kiváló munkát végzett ezzel. A tanács a bizottság javaslatait készen állt már elfogadni, ám mi újraértékeltük ezt, ezeket, és a kritériumok listát is meghosszabbítottuk, amelyek alapján a, a nem fair verseny, illetve a nem piacgazdaság ö, definíció meghatározható. És hagyd tegyem hozzá azt is, hogy megvizsgáltuk a szociálpolitikai kérdések körét is, hogy ezeket is beépíthessük ebbe a szövegbe. A harmadik országokkal való kapcsolattartás mikéntje és integráns része ennek az egész keretnek. Nagyon fontos, hogy megfelelő evidenciák és tények alapján tudjuk döntéseket hozni az államok státuszát illetően, és szerintem a mostani anyag ezt jobban lehetővé teszi, mint az Erőtői bizottsági javaslat. Az, az opció, hogy benne volt ugyan az Európai Bizottság anyagban is, hogy ilyen döntéseket lehessen hozni, de ám a mostani szövegben sokkal realistább ennek a meghatározása, és konkrétan meg specifikáltuk azt is, hogy nem engedjük, hogy az európai iparok, iparágakra és ipari vállalatokra még nagyobb nyomást neheződjék. Cselekvéseket követelt ez meg nem akarjuk a bizonyítás terhének megfordítását sem, ahogy az eredeti szöveg kívánta volna meg. Nagyon fontos, hogy be tudjuk mutatni azt, hogy a nem piaci gazdaságok károsak lehetnek az európai gazdaság számára, amennyiben nem szabályozzuk a részvételüket. Világossá vált, hogy a parlament és a tanács is kifejezheti nézeteit ezekkel kap, kérdésekkel kapcsolatban. Mi éltünk ezzel a lehetőséggel. És hogy, kom- hogy kommentálhatjuk a helyzetet, hogy elkerüljük azokat a helyzeteket, hogy a pontos információ hiányában nem lehet tovább lépni. Ilyen eljárásban tehát a parlament és a tanács is közbeléphet. Fontos, hogy párbeszédben kezdjünk, és ez nagyon értékes, mert ezzel hozzárhatunk ahhoz, hogy egy jobb választ adunk a módszertani kihívásokra. A tartalmat illetően azt kértük, hogy néhány preambulum pont épüljön be a fő szövegtestbe, mert ez jobb struktúrát teremt az egész szöveg szerkezetét illetően, logikailag is, értelmezhetőbbé teszi, és ez elősegíti azt is, hogy jobban érthető legyen a szöveg, és gyakorlatban jobban alkalmazható, amennyiben szükség van arra, hogy értelmezzük egyes pontjait. Ez is nagy előrelépés szerintem, és ennek az eredmények részeként most van először, hogy szociális és környezetvédelmi elemeket is beemelünk kereskedelmi kereskedelmi szabályozási jogszabályokba. Ez nagyon fontos, hogy értékeinket érvényesíteni tudjuk, nagyon fontos tényezők tehát. És ezzel voltak éppen a hatája is változik a döntéseknek. Szükség lesz még egy triológusra, a bizonyítás terhének kérdését rendezendő, ám egészében azt hiszem nagyon sok pontban sikerült megállapodni a többi féllel, és sokkal pozitívabb helyzetet helyzetbe hozott bennünket, mint korábban. Egy sokkal robosztusabb, erőteljesebb szöveg áll előttünk, a gyakorlatban sokkal jobban alkalmazható, realista szöveg, amely védi az európai ipart, és lehetővé kell tegye, hogy az antidömping eszközöket beléphetethessük hatály, hatékony módon, amennyiben szükséges. Köszönöm a bizottság eredeti javaslatát, ugyan hasznos volt, és 2018-tól tehát mindez lehetővé teszi az antidömping eszközök alkalmazását majd hatékony módon. Köszönöm képviselőtársaimnak és mindenkinek, aki részt vett a munkában, konstruktív módon alakítva a szöveget, hogy ilyen jó eredményt hozzuk. és különösen önnek Lange úr, mert ő, mint elnök, ő végigvitte, irányította ezt a munkát. Köszönöm szépen, Csikau úr, és természetesen én is köszönetet mondok önnek, nagyon intenzíven foglalkozott ezzel az anyaggal, és olyan átütő erőt mutatott, amelyel remélhetőleg jó eredményt érnek majd el. Úgy gondolom, hogy büszke lehet rá a parlament, hogy sikerült egy ilyen jó minőségű jogszabályt kidolgozni. Holnap fogunk volna szavazni erről a szövegről, és a honlapunkon megtalálható nyilvánosan elérhető a szöveg, és ahogy jelentéstevő mondta, a bizottságnak néhány kiegészítő megjegyzése is van, ezeket a dokumentumokat is megtalálhatják a honlapon. A második háromoldalú megbeszélés, amely ha nem is fut, de legalábbis van, a kereskedelemvédelmi eszközök modernizálásáról szóló, amely egyelőre eléggé e, lagymatag. Az észt e, elnökség október 18-án egy új kísérletet fog majd tenni arra, hogy a modernizáció kapcsán egy új trialógust e, indítson be, illetve újraindítsa és a lezárt ő szeretné, hogyha az év végéig lezárnánk ezt a trialógus tárgyalást, meglátjuk, hogy sikerülne-e majd ez nekik. Köszönöm szépen, akkor ez a napi rendi pont ezzel le lett tárgyalva. A negyedik napi rendi pont következik. Az Európai Unió kezdeményezést tett arra, hogy egy globális szövetséget kössön a kínzóeszközök kereskedelmének beszüntetéséért. Szeptember 18-án New Yorkban tették ezt meg, és természetesen ez az utóbbi év alatt elért jogszabályok alapján lett lehetséges. Már itt Sákenak meg is adom a szót, aki be tud számolni erről. Köszönöm szépen. Nagyon jól esik látni, hogy a kínzó eszközök elleni jogszabályok most milyen többoldalú kezdeményezéshez vezettek. Ezt az Európai Unió vezette, és Argentinával és Mongóliával partnerségben alkottuk meg ezt, illetve tettük ezt a kegyem, ke, kezdeményezést. Malmström biztos, valamint egy sor olyan felszólaló, aki maga is sokat tudott a kínzásról, az ENSZ közgyűlésén tette azt a kezdeményezést, és az 59 ország miniszteri és egyéb szinteken képviseltette magát, és megalkotta most ezt a szövetséget. Nagyon kézzelfoghatóan megmutatta mindez, hogy a mi munkánk az, hogy mi emeljük a mércét, hogy tud hatást gyakorolni az emberi jogok globális helyzetére. Volt egy férfi, aki ezt elmondta, hogy az apját halára kínozták, mielőtt megszületett volna önmaga, illetve volt egy hölgy, akit tinédzserként az iszlám állam kínzott, tehát az ilyen személyes beszámolók is igen sokat adtak az eseményhez. Tehát megundult a szövetség, de nyilván ez még csak a munka kezdete. Reméljük, hogy az Európai Parlament képviselői sokat tudnak majd adni ehhez a munkához, és az a célunk, hogy minél több ország csatlakozzon ehhez a szövetséghez vagy akár még azon is elgondolkozhassunk, hogy egy ENSZ égisze alatt elinduló kezdeményezés, esetleg egy megállapodás is elindulhasson az elkövetkezendő években. Hogyha bárkit érdekel részletesebben a téma, akkor nagyon szívesen mondok már erről mesélek erről többet. Minden esetre az EU vezető szerepe és az EU nagyon magas szintű kereskedelmi jogszabályai most a többi országgal szövetségben kiváló eredményt értek el. Elnök, köszönöm szépen. Hilda Hardemannnak adom meg a szót. Az FBI kép, képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, Sáke asszony. Nagyon is egyetértünk abban a megítélésében, hogy a globális szövetség New York elindítása valóban mérföldkőnek mutatkozott, és az Európai Unió vezető szerepet játszott ebben. Nagyon sokan vettek részt, tehát 58 állam képviseltette magát, és csatlakozott a szövetséghez. Civil szervezetek voltak jelen, tehát nagyon sok olyan ember, akinek konkrétan, személyesen hatott ki az életére a kínzó eszközök alkalmazása. És ahogy ön is elmondta, Mászlöm, asszony, biztos nyitotta meg a ez esemény, és nagyon sok különböző szinten történtek nyilatkozatok. Annak kinyilatkoztatta mindenki, hogy magas szinten kíván részt venni ebben a kezdeményezésben, és köszönjük szépen önnek személyesen is, és az egész szakbizottságnak is, hogy ezt a kezdeményezést megtették. Számítunk további támogatásukra, és igyekszünk majd harmadik országokat is arra ösztönözni, hogy hasonló jogszabályokat fogadjanak el. Az ott résztvevő országok vállalták azt, hogy az elkövetkezendő években a saját jogszabályukat is megmódosítani fogják annak érdekében, hogy a kínzásra használható eszközök kereskedelmét beszüntessék, és a külügyi eszközökkel foglalkozó szolgálatok is foglalkoznak most azzal, hogy a jelenlegi külügyi jellegű programokat hogy tudjuk úgy módosítani, hogy ebből a szempontból is tudják támogatni a, a partnereinket. Tehát, hogy politikai támogatást is adjanak ahhoz, hogy ez a szövetség bővülhessen. Nagyon konkrétan jelenleg az a célkitűzésünk most, hogy a technikai segítségnyújtást, illetve a tapasztalatok cseréjét ösztönözzük az a szövetség tagországai között. Ezért egy workshopot fogunk majd szervezni, ahová a szövetség tagjainak minél több képviselőjét meghívjuk szakértőket, ahol a személyre szabott segítségnyújtás lehetőségeit fogjuk felkutatni. Brüsszelben lesz 2018 első felében ez a konferencia. Köszönjük szépen még egyszer a segítségüket és a támogatásukat. Köszönöm szépen. Tovább fogjuk, továbbra is figyelemmel fogjuk kísérni ezt a kérdést, és reméljük, hogy továbbra is támogatni, illetve segíteni tud, fogjuk tudni ezt az ügyet. Nagyon jó kezdeményezés, és igazán nagyon örülök annak, hogy milyen jó példája ez is az Európai Unió vezető szerepvállalásának. A, a, a az internetes kereskedelem politika terén többek között. Nagyon sokan sok mindenét kritizálhatják az Európai Uniót, de ez a jogszabály, ez a weben folyó kereskedelem és az ezzel kapcsolatos jogszabályok valóban kiváló példáját adják annak, hogy az Európai Unió kereskedelmi politikájának segítségével jelentős előrelépéseket tud elérni az emberi jogok területén is. Köszönöm szépen jelentéstevő asszonynak és Hárnemán asszonynak a felszólalásán. Melyik pont is jön? Akkor az ötödik pont jön most. A bizottság szeptember 13-án az Európai Unió állapotáról szóló összefoglalójában a kereskedelmi politikai célokat is összefoglalta, és egy sor kezdeményezést tett az asztalra. Ezeket különböző összefüggésben már be is mutatták. A lényeg az, hogy a kereskedelmi globalizációról szóló, korábban megjelent bizottsági közleményt nyomon kövessék, illetve egy kicsit konkrétabban leírják. Tehát ez a kezdeményezés egyrésztről arról szól, hogy nyilván a globalizáció különböző kihívásokkal jár, amelyek pozitívak is lehetnek, de negatív konzekvenciáként is működhetnek. Igen, pozitívan fogadták ezt a kezdeményezést, és természetesen kíváncsi vagyunk arra, hogy az általános, korábbi általános megközelítést most konkrétan milyen intézkedésekre fogják váltani. Ezért is örülök annak, hogy ö, ö, igazgató főtitkár helyettes úr, úr idejön és el fogja mondani, hogy miről van szó. Tisztelt képviselő, köszönöm szépen, hogy megkaptam a lehetőséget, hogy röviden beszámoljak a kereskedelmi csomagról, amely a State of the Union beszédben hangzott el. Ahogyan önök is tudják, egy hónappal ezelőtt hangzott el ez a beszéd, és valóban a kereskedelem jelentős részét képezi ennek a beszédnek. Nem csak, hogy nagyon jó volt ez a beszéd természetesen, hanem az is érdekes volt, hogy a bizottság ugyanaznap egy csomagot nyújtott be, egy ajánlás csomagot. Nyolc elemet tartalmazott, és kicsit később beszámolok részletesen ezekről. Ahogyan Lange úr is elmondta, ezek összefoglalják a globalizációval kapcsolatos bizottsági véleményt, illetve benne vannak a válaszaink is arra, hogy mi történik körülöttünk a világban. Nagyon sok a kihívás, nagyon sok a változás és természetesen az Európai Unióra is reflektál az elmúlt pár esztendőre nézve, ahol a kereskedelmi politika bizony ellentmondásos téma lett. Ahogyan ön is elmondta, elnök úr, ez részben nyomon követi azt a reflexiós anyagot, amely a globalizációról szólt általánosságban. Tehát egy jó beszéddel van dolgunk, és egy nagyon jó csomagra, csomagról van szó, és most ez a ajánlás, javaslat, csomag végig gurul a parlament különböző bizottságai és megvizsgáljuk ezeket a filozófiákat. Tehát nyolc intézkedést vezettek be, három javaslatot, mandátumot, ahogyan nevezzük ezeket, Ausztrália, Új-Zéland és a multilaterális beruházási megállapodás, illetve van egy beruházási átvilágítás, egy közlemény, amely fölvázolja a politikai hátterét ennek a javaslatnak, illetve van egy előrelépési jelentés a kereskedelemmel kapcsolatban. Ezt Malmström asszony vezette be két évvel ezelőtt, és akkor ígéretett arra, hogy majd felülvizsgálja a helyzetet két évvel később. Most erről van szó a biztos, illetve az egész bizottság kereskedelmi politikájának a gerincét képezi ez. Ezen kívül van egy új fontos javaslat, amely egy szakértői csoportot kíván létrehozni, amely támogatja a bizottságot a kereskedelmi politikai tárgyalások során, és végül van egy átfogó kommunikáció, melynek címe a kiegyensúlyozott és progresszív kereskedelmi politika globalizáció eredményeinek előmozdítása érdekében. Ahogy elmondtam, ez tulajdonképpen a fő politikai irányvonal, amely összefogja a különböző fonalakat egy koherens narratívába. Ez azt is jelenti, hogy bizony nagyon sok új gondolat jelent meg, új javaslat, tehát van mivel dolgoznunk, de ezen kívül reflektál a már folyamatban levő kérdésekre, az FTA-re, a Mercosurra, a Mexikóval kapcsolatos kereskedelmi megállapodásokra, amelyet ugye az év vége előtt tető alá kell hozni. Aztán ott van Szingapúr, Vietnám, Japán, tehát egy igen ambíciózus ütemtervel, napi rendel van dolgunk. Másodszorban engedjék meg, hogy beszámoljak a háttérbe levő politikai irányvonalakról is. Természetesen az Európai Bizottság fölismeri azt, hogy a kereskedelem nem önmagában való cél, hanem egy mozgató rugó a kompetitív és jólétben élő Európai Unió érdekében. Mintegy 30 millió munkahelyet támogat az Európai Unió az export segítségével világszerte, és így az integrált globális kereskedelem továbbra is segíti az európai polgárokat, fogyasztókat és cégeket, de, és azt hiszem, hogy itt jönnek az új gondolatok ebben a csomagban, természetesen ennek a globális kereskedelemnek proaktívnak kell lennie, méltányosnak, igazságosnak, tükröznie kell az értékeinket, és szabályalapú rendszerekkel, hogy épüljön. Az elnök nagyon sokszor használta azt a kifejezést, hogy Európa, amely megvéd. Európa nem naív. Kereskedelempárti nyitott, de nem naív. Ahhoz, hogy mindezt megvalósítsuk, természetesen az Európai Uniónak egy nyitott és szabály alapú kereskedelmi rendszert kell támogatni a WTO-val annak középpontjában, és vezető szerepet kell vállalni akkor, hogyha vannak olyan országok, amelyek elmaradnak az elvárásoktól. És erre utalt Malmström asszony is az évvégi konferenciára való előkészületőként. Trump urat egyszer sem említette meg az elnök, tehát Trump elnökről nem szólt. A Brexit előkerült ebben a szövegben, de természetesen egyértelmű volt, a szövegből, hogy ez a két óriási kihívás ö, beárnyékolja ezeket a kérdéseket. Ahogyan elmondtam, a javaslatok mind visszavezethetők a 2015-ös Cecilia Malmström anyaghoz, Trade for All, a legutóbbi fejleményeket vizsgálja, illetve a kihívásokkal próbál szembenézni. Az alapvető elvek a kereskedelmi politikában ugyanazok maradnak. Nyitott, szabály alapú kereskedelem, amely a jólétet alátámasztja európai szabványok, standardok a fenntartásával, alapvető értékek előmozdításával. A jelentés visszatekint szeptember 13-án került napvilágra, tehát visszatekint az elmúlt két esztendőre és mérleget von. Mérleget von a 2015-ös célokhoz képest, ezen kívül előre is tekint, és ennek kapcsán egy másik jelentésre is fölhívnám a figyelmüket, ez novemberben kerül majd napvilágra, amely a megvalósítással foglalkozik konkrétan. Tehát az összes FDA meg, megvalósításáról készül egy beszámoló, ez a jelentés most megy végig az Európai Bizottság gépezetén, és valószínűleg november elején kerül majd elfogadásra. Minden egyes FDA-t értékel kritériumok alapján, indikátorok alapján. Természetesen ambiciózusak vagyunk, új FDA-kat próbálunk létrehozni, de arról is meg akarunk győződni, hogy a jelenlegiek működnek, és amennyiben ezek nem működnek, akkor tennünk kell valamit. Tehát ez egy nagyon fontos jelentés. Igazából éves szinten elvégzünk majd egy ilyen mérlegvonást, és azt hiszem, hogy ez kiváló pillanat a többi intézmény számára is, a parlament számára is, hogy megvizsgálja a végrehajtást. És végül zárásképpen két nagyon fontos dologra szeretnék még kitérni. Az egyik a kereskedelmi megállapodás architektúrája, illetve az átláthatóság. Ez is részét képezi ennek a csomagnak. Azt hiszem, hogy itt a szakbizottságban egy pár hónappal ezelőtt már beszéltünk arról, hogy milyen következtetéseket kell levonni az Európai Bíróság májusi véleményéről, amely az EU-szingapúri megállapodásra vonatkozik. Hogyha emlékeznek, akkor ebben az van, hogy az Európai Unió EU-s kompetenciája alá esik, kivéve a portfólió beruházás, illetve a külföldi beruházók és az államok közötti megállapodások. Nos, a bizottság megpróbált időt adni a tagállamoknak arra, illetve önöknek is, hogy véleményt formáljanak erről a bírósági döntésről, és megpróbálnak erre reagálni. Különösen a CETA fényében, és hogyan vonjuk le a következtetéseket. Természetesen figyelembe véve azt, hogy ez egy szuperpolitikai kérdés, ahol a miniszterek és a parlamentek árgus szemekkel figyelik, hogy hogyan járunk el. Tulajdonképpen a következőt tettük. Bemutattuk az elképzeléseinket a tagállamoknak, felvázoltuk, hogy hogyan lehetne legjobban kialakítani ezeket a megállapodásokat, illetve mit tegyünk a beruházási kérdésekkel. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a folyamat még nem zárult le, és ez magyarázatot ar- ad arra is, hogy ha megnézzük az új-zélandi és ausztráliai FTA mandátumokat, akkor ebben nem lesz beruházásvédelem, tehát nincs ilyen része, de szeretném tisztázni, hogy ez nem jelenti azt, hogy ezek a részek nem fognak megjelenni. Tulajdonképpen most teszteljük a helyzetet a tagállamokkal, megpróbáljuk megnézni, hogy mennyiben kívánják a beruházási védelmet, illetve a portfólió beruházást belevenni az ilyen jellegű FDA-kba. És végül, hogyha az lesz a döntés, akkor lesz egy második dokumentum, amely kiegészíti majd az előzőt. Nagyon fontos számunkra az, hogy lássuk, hogy a tagállamok valóban ezeket a politikai szakterületeket is fontosnak tartják, és ezeket is le akarják fedni. Miért? Azért, mert ezek vegyesek lesznek, tehát a kereskedelmi politikának ezek a vegyes részei, ezért egyrészt lesz az EU, csak EU, EU only, tehát a klasszikus FDA rész, amely klasszikus, de ambíciózus, egy széles hatáskörrel, hiszen mindent ebbe a csomagba rakunk, kivéve a két védelmi, beruházás védelmi csomaggal, és aztán lenne egy második megállapodás, amely vegyes megállapodás lesz, és itt a portfólió beruházás, illetve a beruházás védelem, ezt a két főelem. Természetesen nagyon fontos tudni azt is, hogy a parlament hogyan gondolkozik erről a kérdésről, hiszen most fontolgatjuk, hogy hogyan lépjünk tovább. Ugyanakkor Ausztrália és Új-Zéland esetében gyors lépéseket szeretnénk tenni, és minél előbb beszeretnénk nyújtani a mandátum tervezetet. Nos, nézzük, hogy mi van e mögött, az egész mögött politikai szempontból, és pontosan ezért lépked nagyon óvatosan a bizottság, hiszen kényes területről van szó, ez pedig nem más, mint a nemzeti parlamentek szerepe. Természetesen a bizottság nem szeretne olyan fényben föltűnni, miszerint a nemzeti parlamentek körmére lép, ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ratifikálják a parlamentek ezeket a megállapodásokat, de a demokráciát a szerződés biztosítja, illetve önök, valamint az a tény, hogy a miniszterek, amikor eljönnek Brüsszelben, felelősek, és mandátummal kell, hogy rendelkezenek a nemzeti parlamentektől, tehát nem szabad, hogy az egész a ratifikációtól függjön. Ezt láttuk a TTIP és a CETA esetében problémaként, és most ezért nagyon sokan úgy gondolják, hogy a ratifikáció garantálja a demokráciát, de ez nem a, vé- a mi véleményünk nem ez. Ugyanakkor a nemzeti parlamenteket felkívánjuk fegyverezni arra, hogy valóban méreható vitát tudjanak folytatni ebben a témában. Ezért emelném ki a transzparenciát, az átláthatóságot. És a mandátum tervezet közzététele is pontosan ezért nagyon fontos, az Ausztrália-Új-Zéland FDA kapcsán, ezeket ugye tettük, elküldtük önöknek, illetve a nemzeti parlamenteknek is. Ezek, ezek nem találtak nagyon boldog vízhangra a tagállamok részéről, vagy legalábbis nem minden tagállam részéről, de a bizottság úgy érezte, hogy erre nagy szükség volt. Természetesen, mert ennek a hátterében az volt, hogy átláthatóság, honol, nincs semmi rejtegetni valónk, és ezek jogilag érvényesek, valamint harmadsorban szerettünk volna segíteni a tagállamoknak abban, hogy minél korábbi szakaszon, szakaszban részt vehessenek és átláthassák a következő politikai, szakpolitikai lépéseket. Együttműködünk tehát a tagállamokkal, és azok, akik eddig esetleg nem vették fontolóra mélyrehatóan ezeket a kérdéseket, talán most a parlamentjükben ezeket megvitatják. Úgyhogy ezt fontosnak tartom. Még egy utolsó gondolat az átláthatóságról. A csomag egy új szakértői csoportot is létrehozott civil szervezetekkel, NGO-kkal, egy olyan szakértői csoportot, amely tanácsot ad a bizottságnak a kereskedelmi politikai megállapodások kapcsán, illetve az FDA-k végrehajtása kapcsán. Ez a csoport jó pár szabályt követ, a jobb szabályozás, a better regulation értelmében. Ez azt jelenti, hogy tenderfelhívást tettünk közé a bizottság honlapján, és azok a szervezetek, amelyek részt kívánnak venni, pályázhatnak, október 31-e a határidő. Ezután lesz egy belső értékelés, kiválasztjuk a lehető legjobb jelölteket, és nagyon reméljük, hogy ez az új szakértői csoport föláll, és 2018 elején működőképes lesz. Nem fogja fölváltani a jelenlegi civil társadalmi párbeszédet, amely múlt héten is találkozót szervezett, hanem egy plusz csoport felállításáról beszélünk. Köszönöm szépen, elég hosszasan beszéltem, de nagyon remélem, hogy hasznos volt az, hogy végig fésülöm a politikai csomag legfontosabb aspektusait, és készen állok arra, hogy válaszoljak a kérdéseikre. Just so, um, who wants to... Köszönöm szépen. Ki szeretne kérdést feltenni, vagy megjegyzést tenni a mondottakhoz? Majdnem mindenki. Marty will notice minor. I think mhm. Nézem a neveket. Mário. Te is. And la Marie. No. okay. okay, so then I will close the list. Uh... Akkor lezárom a hozzászólók listáját körülbelül ha, három percig beszélhet mindenki. Én már. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon köszönjük ezt a kiváló összefoglalót, amelyet Korte úr a bizottság politikájáról adott. Két okból szeretnék önöknek gratulálni. Először azért, mert a globalizáció valóban prioritássá vált, és az is, hogy egy megfelelő kereskedelmi politikai választ adjunk a mai globalizációs kihívásokra. Azt hiszem, hogy ezt most már mindenki elismeri, és örülök annak, hogy ezt cselekvéssel akarják most már váltani. Nagyon vártuk, hogy ez megtörténjen. Szeretnénk, hogyha a szabad kereskedelmi megállapodások, globális megállapodások felülvizsgálata megtörténjen, és örülök neki, hogy ez a jövő hónapban elindul. Először az, az első kérdésem az lenne, hogy a globalizációt hogy tudjuk befogadóbbá tenni, illetve hogy tudjuk ezeket összekötni a fenntarthatósági célokkal ebben a tárgyban már elindult némi munka, de úgy gondolom, hogy még nem tudjuk igazán, hogy hogy tudjuk egy olyan rendszerrel összekötni ezt, amely szankciókat is kínál. Természetesen a konfliktuskezelést is be kell venni, és nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor új modelleket alakítunk ki. Az európai állampolgárokat igen aggasztják ezek a kérdések, és ezért nagyon fontos, hogy világos választ adjunk politikai szempontból nem kevésbé, hogy a e, civil társadalom aggodalmaira válaszoljunk. Nagyon fontos, hogy legyen egy világosan működő módszer, mechanizmus és világos szankciók. Az Európai Parlament e, ehhez adható hozzájárulását is e, gondosan kell kialakítanunk. Fontos az, hogy az európai polgárok rajtunk keresztül hallathassák a hangukat, és hogy kiegészíthessük az Európai Bizottság munkáját. A tanácsadói csoporttal kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy ebben a csoportban lesznek-e a nemi egyenlőségért, a nemi egyenlőséget figyelő szakértők, ugyanis nagyon fontos, hogy egy ilyen tanácsadói csoportban a nemi nemek közötti egyenlőség is érvényesüljön, mert a befogadó jelleg csak úgy valósulhat meg, hogyha erre is odafigyelünk a megállapodásokban. Azon kívül azt sem szabad elfelejtenünk, hogy hosszú távú perspektívával kell dolgoznunk, de van már egy sor olyan megállapodás, amely megköttetett, de ezek a mechanizmusok nem szerepelnek bennük sem ezek, sem a fenntartható célok. Elnök, Köszönöm a szót. Három kérdésem lenne. Az egyik az az, hogy a kereskedelmi politikát nem tudjuk elszigetelten kezelni. Vannak gazdasági és társadalmi részei is, ezért is nagyon különböző megállapodások születtek, amelyek vagy inkább a, ugye, ugye ha megnézzük az afrikai megállapodást, vagy az Ukrán, Ukrajnával kötött megállapodást, ahol a kereskedelmi politika egy olyan eszköz, amely tovább további, továbbmenő célokat is szeretne elérni. Ez egyébként alapvetően észszerű, de az ember felteti a kérdést, hogy hogy tudjuk továbbfejleszteni ezeket a megállapodásokat annak érdekében, hogy a politika és a struktúrák is megfelelőképpen fejlődjenek utána, tehát hogy a kereskedelmi politikát például a fejlesztési politikával hogy tudjuk összekötni Afrika szempontjából. Milyen struktúrákat tervez a bizottság annak biztosítására, hogy például a makrogazdasági támogatásokat is biztosítani tudjuk, például Ukrajnában, hogy a kifizetések, a, a kereskedelempolitika és a gazdaságpolitika szempontjából összhangban legyenek. Második kérdésem, érték alapú kereskedelem természetesen, és ezzel kapcsolatban a befektetési bíróság kérdése Igazából itt nem arról van szó, hogy a befektetőket védje majd ez, az, ez a bíróság, hanem hogy külön jogokat harcoljon ki a befektetőknek. A bizottság milyen kötelezettségeket tervez a, e, ebben a ebben a szempontból, annak érdekében, hogy ugye a befektetők ne tehessék azt, amit csak akarnak, de ugyanakkor a gazdaság, gyenge gazdasággal rendelkező országokba való beruházásnál arra is vigyázunk, hogy ott ugye nagyon gyengék a szakszervezetek, katasztrofális környezeti feltételek vannak. Milyen kötelezettségeket szeretne a befektetőkre, befektetőkkel kapcsolatban meghatározni a bizottság? a harmadik pedig az, hogy milyen kompetenciákat vannak már például a, társadal, a civil társadalommal folytatandó párbeszédre vonatkozóan, illetve a parlamenttel folytatott dialóg, dialógussal kapcsolatban a, a tanácsadó csoport milyen kötelezettségekkel fog rendelkezni? Köszönöm szépen, most Alon adom meg a szót. Merci. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Nyilvánvaló, hogy rendkívül fontos ez a mai eszmecsere, nagyon fontos a kereskedelmi politika fejlődéséről beszélni. Meg kell próbálni a lehető legjobban reagálni az eseményekre, illetve az állampolgárok elvárásainak is meg kell felelnünk. Egy gondolatot szeretnék megosztani, és három kérdésem lenne. Úgy tűnik, hogy az elmúlt kereskedelmi megállapodás az Egyesült Államok, illetve Kanada esetében úgy tűnik, hogy a környezetvédelmet próbáltuk kiemelni, illetve a közegészségügyet, valamint a fenntartható fejlődést. Nos, nem tudom, hogy lehetőség lenne arra, hogy a kereskedelmi politikánkat valóban ebbe az irányba tolnánk, eh, hiszen itt a CETA kapcsán nem kritikák fogalmaznak meg, hanem inkább érdekes kérdések merültek föl, tehát kérdésem, hogy a fenntartható fejlődés fejezetével előre tudnánk elépni, lépni, és ugyanolyan jogi státuszban lennének, lenne, mint a többi fejezetek a szabadkereskedelem kerület terén, illetve az Európai Unió mennyiben tudja valóban kihasználni a globalizációt. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Két pont. Egyrészt. Lehet, hogy három lesz a vége. Szingapúr ügyében tudom, hogy Ausztrália, új kapcsán a mandátumot most adjuk ki, de Szingapúr sokkal közelebb van időben. Mikor kapunk a tanástól indikációt, hogy a hírek azok, hogy október első hetére lesz, hát vajon halad-e még a dolog? ez precedens lesz-e, vagy Szingapúron külön, külön döntünk majd. Ha visszatérünk az amerikaiakkal a kereskedelmi megállapodás asztalához, nem valószínű ugyan, de a TTIP vagy TTP lesz -e a történelmi mandátum alapján kivehetjük a befektetési mandátumot. Ez volt a legtoxikusabb eleme tudnilik a leg, és talán egyszerűbben haladna a dolog, hogyha kivennénk a beruházási részt. Utolsó gondolat, nem is kérdés, kommentár. Abszolút egyetértek az, amit mondott a a legvégén. Világos, hogy a nemzeti parlamentek szerepe nem csak a kereskedelemben, hanem egyébként is, hogy a minisztereket elszámoltassa. Csak akkor teheti, hogyha pontos az információ. A SETA és más megállapodások fényében sajnos az, a helyzet, hogy csak folyamat végén kapják meg ezt az információt, így nem tudják a minisztereket elszámoltatni a mandátum más szakaszban, szóval hát nem volt észszerű, tehát a nemzeti parlamentek részéről, hogy azt mondják, hogy ők akarnak végső szót kimondani. Azonban, ha van átláthatóság az elejétől fogva, akkor a nemzeti parlamentek szerepe ebben és az intézményi struktúrában az Európai Parlamentet is beleértve, az lehet, hogy igen, fel nem a folyamat végén. Való igaz és regionális szinten is fennáll ez. Német ö, tartományi kormányokkal tárgyalva jeleztem, hogy már az elején tudnak közbelépni és mandátumot adni a kormánynak. Emma, köszönöm. A mandátumok tárgyában szólnék hozzá én is. Mert hogy lesz egy második külön mandátum a beruházás befektetés védelem ügyében merült fel kérdésem az, hogy tényleg teljesen különálló mandátum lesz, akkor a tárgyalások későbbi szakaszában kell benyújtani a kérelmet, és hogyan fog ez illeszkedni az eredeti mandátumban vonatkozó általános eljáráshoz. Az a benyomásom tudnilik, hogy ez szinte, szinte zsarolják a feleket, hogy a befektetés beruházás védelemmel hát együtteljenek, mielőtt tovább haladhatnának ugye a globalizáció kiaknázása nagyon fontos kérdés, hiszen a globalizáció pörög, megy magától. Úgy érzem, azzal kéne foglalkozni, hogyan tudunk gyorsan tovább lépni, és lehet persze, hogy eljárásban lehet, kell csak különbséget tenni, és csak ezt kérik, de ez nem igen gyorsítja fel a, a, az eljárás menetét azért a tárgyalásban. Hogy oldjuk meg ezt a problémát? Hogyan tudjuk kiaknázni a globalizációt? Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, Korte úr. Elnök úr, nagyon kellemesen meglepett ez a jelentés, ugyanakkor nem vagyok, nem vagyok elégedett. A pozitívummal kezdeném azonban. Fontos, hogy az Európai Bizottság végre belátja, hogy vannak negatív hatása is a globalizációnak. Tehát államokat egymással kiátszhat a globalizáció, nagyvállalatok nemzetközi szabályokkal visszaélhetnek, és ez ö, olcsó ö, adó rendszerekbe mennek át. Negatív elemek ezek tehát. Konkrét probléma az, meg kell alapítani, hogy ez nyugtalmaságot okoz az állampolgára körében, elégedetlenséget ezek a negatív folyamatok. Fontos, hogy ezt belássuk, ám nem elégséges, nem vagyok elégedett a dologgal, hiszen a bizottság nem látja be azt a szerepet, amit ő maga játszik ebben a folyamatban. Az Európai Bizottság számára a globalizáció nyilvánvalóan pozitív elem, több profitot ad a vállalatoknak, több munkahelyet teremt, több választási szabadságot a fogyasztónak, mondja a bizottság. Ám ezáltal a multinacionalás befektetési vállalatok eszköze lehet, akik kiaknázzák a kisvállalatokat, a fogyasztókat, a munkavállalókat ártanak a, közven, a környezetnek. És, és a nagy fogyasztás még nagyobb közlekedési, szállítási igényeket vet fel, hatalmas mértékű közlekedési növekményt. Egy nagyon kevésbé irányított piac ez, ellenőrzött piac, és kérdés, hogy mi lesz a termékek minőségével, mi lesz a munkavállaló jogokkal. Ezeket nem veszi figyelembe a bizottság. Minél könnyebbet teszik a vállalatok számára, hogy olcsó, vál, olcsó adórendszerekbe, olcsó munkabért kihasználva, olcsó államokra menjenek, annál nagyobb kárt okozhatnak. Hollandiában azt mondjuk, hogyha jön az ár a folyókon, akkor meg kell emelni a gátakat. Hát itt is ezt kell tegyük, a környezetet védeni kell, az állatvédelmet, állatok józét is figyelembe kell venni, hogyha a vállalatoknak több lehetőséget adunk a nemzetközi befektetési bíróságok révén, akkor ennek negatív hatásai vannak. A fenntartó fejlődés kötelező szabályét kellene betartani, és látni kell, hogy az egynevekvő kereskedelem a klímavédelmi célokat is veszélyezteti. A kiinduló pont nem a, a több profit a vállalatoknak kéne legyen, hanem mindenki számára méltányos, fenntartató elosztása a javaknak. Ez kellett, ez kellett volna legyen a kiinduló pont. Very much. Uh, I think there's a good chance. Heidi Hautala, köszönöm szépen. Nagyon jó lehetőség ez most arra, hogy tanuljunk a múlt hibáiból, és várom, hogy hogy alakul ki ez, hogy vesz, hogy vesz föl konkrét formát mindez. Megemlítette, hogy novemberben lesz majd egy jelentés, a szabadkereskedelmi egyelőre eddig megkötött szabadkereskedelmi megállapodások működéséről. Én azt javaslom, hogy Juncker elnök által mondottak szellemében, amit arról mondott, hogy a tárgyaló mandátumokat nyilvánosságra kell hozni, esetleg meg lehetne ígérni, hogy minden régi tárgyalási megállapodást, mandátumot is nyilvánosságra hoznak ennek a felülvizsgálatnak, tehát a értékelésnek a során. Én azt hiszem, hogy ez nagyon jól illene ahhoz az ígérethez, amit a jövőbeni mandátumokról mondottak. Aztán az átláthatóság. Kollégáim, különösen David Márti nagyon helyesen mondta, hogy minden, mindig a nemzeti parlamentek feladata az, hogy a saját minisztereik és kormányukra hassanak, hiszen én úgy érzem, és, és úgy érzem, hogy a saját frakcióink is dolgozhatnának ezen. Nagyon nagy a különbség a nemzeti parlamentek bevon, bevonása, illetve befogadás között. Én úgy érzem, hogy én hál' Istennek olyan országból származom, ahol nagyon aktív a nemzeti parlament. Na most a mandátumok közzététele után. Esetleg lehetne az a következő lépés, hogyha, hogy az Európai Parlament, illetve talán még a nemzeti parlamentek is véleményüket nyilváníthatják, mielőtt elkészül a mandátum el tudnak képzelni egy olyan, olyan keretet, amelyben az Európai Parlamentet is bevonják a mandátumról folyó tárgyalásokba, legalábbis a szerződések adta keretek között. Én úgy gondolom, hogy erre lehet, lenne lehetőség. Végül pedig megnéztem a Trade for All megvalósít, meg végrehajtásáról szóló jelentését, amely természetesen szintén fontos kereskedelmi politikai vonás, és a konfliktusos zónákból származó ásványokra vonatkozóan is próbálja javítani, illetve szigorítani azon a helyzeten, hogy a vállalatnak, vállalatoknak milyen kötelezettségei vannak. Azt kérdezem, hogy a bizottság miért, annyira, miért vonakodik annyira attól, hogy más ágazatokban is hasonló kötelező jellegű eszközöket vezessen be. Elnök, köszönöm. Szeretnél lezárni a felszólalók sorát? Jó, nagyon röviden. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Igen? Rendben. Tisztelt elnök úr, az volt a benyomásom, hogy itt a felszólalási mód, módszer, ö, és itt elakad a hozzászóló. A szó, szó, szó jelentkezés során az a módszertan, hogy minden megkértem ki, jelentkezik, jelentkeztek a kollégák, összeállítottam a listát, mert lezártam a listát. Ha valakit nem vettünk észre, azt sajnálom, még kettőt akkor fölveszünk a listára, ám akkor legyen, maradjunk ennél a rendnél, Ferhan úr parancsol. So, take, we take a decision. <laughs> Ki fog akkor dönteni? Na, rendben, akkor én fogok felszólalni. Köszönöm szépen, elnök úr, és elnézést, hogyha nem emeltem elég magasra a kezemet, és most olaszul fogom folytatni. Anch'io ritengo che Köszönöm szépen, Korte úr, az elhangzott információkat. Azt hiszem, hogy a bizottsági közlemény nagyon érdekes gondolatokat tartalmaz, vannak azonban olyan kérdések, amelyekben eltér a véleményünk. Az új kezdeményezések egy része például nem megfelelő arra, hogy az indirekt beruházásokat ellenőrezzük, illetve a multilaterális beruházásról is beszélni kívánnék, de itt majd a jövőben lesz erre lehetőségem. Nagyon fontos jogszabályok születtek, azonban ezeket részben visszavonták a multinacionális lobby tevékenység, vagy a nagy üzleti vállalkozások nyomására, és ennek bizony hátrányos hatása van az állampolgárainkra, illetve a fejlődő országokkal való kereskedelme és azt mondhatjuk, hogy néha ez nagyon is messze van a fair és igazságos kereskedelmi elképzeléseinktől. Nagyon örülök annak, hogy a fenntartató fejlődés és a méltányos kereskedelem olyan politikai aspektusok, amelyek előre mennek majd a jövőben, de azt hiszem, hogy itt nagyon fontos, hogy szankciók is legyenek, hiszen nem jó az, hogyha csak üres szavakat lengetünk, és aztán semmi tartalommal nem töltjük föl, hiszen nincsen mögötte semmilyen szankció. Ami a civil társadalmat illeti, rendkívül fontos bevonni őket, és ezt föl kell ismerni, különben, különben az állampolgárok lemaradnak a nemzeti parlamenteket, illetve a nemzeti szövetségeket, társadalmakat is be kell vonni mindig a részletekben rejlik az ördög, és ezért nagyon fontos látni, hogy valóban ez csak egy szokásos üres pecsét, vagy pedig valóban az állampolgárok aggodalmait is orvosoljuk. Ausztrália, Latin Amerika, ugye ezek a jövőbeli kereskedelmi tárgyalási alanyok. Nos, nagyon remélem, hogy a, a bizottság észben tartja a kereskedelem mindenki számára elvet, és észben tartja az állampolgárok érdekeit. Ferran úr, igen, valóban nem kértem szót, de mivel nagyon intelligens vagyok, ezért csak egy pár percet veszek igénybe. Szeretném elmondani, hogy Hugan úr meghallgatásán vettem részt a tegnapi napon, és volt valami, ami meglepett, ez pedig a Mercosurra való tárgyalások helyzete először is. A braziliai húscsalásra gondolok, hiszen Európába óriási mennyiségben exportálnak, és ezért ez egy fontos kérdés. A tárgyalások tyúklépésben haladnak. Szeretném tudni, hogy most hol járunk, mert azt gondolom, hogy ez nagy veszélyt jelent az európai mezőgazdaság számára. Köszönöm, és most akkor öné a szó. Köszönöm szépen a kérdéseket, meg a gondolatokat, javaslatokat, amiket majd továbbítok a feletteseimnek. Bizonyos kérdések többöktől felmerültek, tehát hogy igyekszem akkor mindenkinek megpróbálok válaszolni. Világos lehet az, hogy az önökkel folyó vita, illetve a fenntartó fejlesztési célok eh, gondolat és a vonatkozó szankciók témája folyamatban van, a javaslatok alapján. Ezeket most nem tudom mélyebben taglalni. Csak meg tudom eh, erősíteni, hogy valóban tárgyalnunk kell, és a biztosom, meg az egész DJ jól tudja, mennyire fontosnak tartja ezt az Európai Parlament. És tudjuk azt is, hogy tovább folytassuk a tárgyalást. Van egy pont, amely kapcsolatban felvetném azt, hogy nyilván van egy határa annak, amit el lehet érni a kereskedelmi politikával. A kereskedelmi politika ugye nagyon ambiciózus, ami a, a, a legerősebb, ami ilyen világszerte, ám a kereskedelmi politika nem tudja kiváltani a külpolitikát és más szakpolitikákat. Vannak határai, és ha túlfeszítjük, akkor nem célra vezető. Nem azt mondom, hogy nem tudnánk némileg elmozdulni, de van egy határa annak, ameddig lehet. A nemek közötti egyenlőség. Különösen a szakértői csoport kapcsán nagyon jó javaslat. Nyilván a referencia keret ezen új szakértői csoport számára lehetővé teszi, hogy az érdeklődő stakeholderek is jelentkezzenek. Van egy, lesz egy plafon, 30 vagy 40 tag a maximum, tehát döntéseket kell hozni majd. Ez nem lesz könnyű. Jelen pillanatban a válaszom erre a javaslatra nagyon pozitív lehet. A kapcsolat az új csoport és a mostani struktúra, a stakeholderekkel való kapcsolattartó struktúra változásában két gondolatom van. A civil társadalmi párbeszéd nyitott, ott bárki jöhet, bárki. Nincs semmiféle korlátja a részvételnek. Ennek önmagában is értéke van. Ugye a cél az, hogy az új csoport struktúráltabb, fókuszáltabb legyen, és ezáltal a bizottság több tanácsot kapjon, amely más körben nem tudna megkapni. De mindenki a másik vetülete, hogy van egy TTIP eh, tanácsadói csoport, Nem akarjuk, hogy úgy látszódjon, mint a feladnánk ezt az eszközünket, mert nagyon hasznos. És amikor részvevők is örömmel vettek részt a munkájában, és egyre inkább bizalom épül a szakértőkkel. Úgyhogy megint csak arra sarkolom önöket, hogy terjesszék ennek a hírét, hogy lehetőleg több érdekes jelentkezés pályázat szülessen. Hadd menjek tovább a beruházás védelmi, befektetés védelmi részre. Több gondolat elhangzott ebbeli szakpolitikánk ügyében. A több oldalú befektetési döntőbíróság egy hosszú távú projekt, nem a mostani bizottság égi szalat jön majd létre, ez világos, Ám fontos, hogy az Európai Unió vezető szerepet játszon mindenben, a globális tárgyalásokban is, a vita rendezésben. Persze nagyon nehéz és bonyolult vita ez, ezért van az, hogy a tagállamok és mások is úgy érvelnek, hogy Új-Zéland vagy Ausztrália esetében, amikor lehet, hogy nincs is szükség ilyen betegtetési bíróság vagy több adott bíróság ügyére, mert ezekben az országokban a jogállamiság teljesen érvényesül. Nyilván a bíróságok is jól működnek. Az ellenérv meg az, hogy persze, hogyan lehet, lehet-e különbséget tenni a partnerek között. Ha Kínával tárgyalunk, ahol nyilvánvalóan kell majd befektetési védelem, nagyon nehéz ezt érvelni, hogyha Ausztráliában meg nincs ilyen, nem áll fenn. Tehát, hogy ezen kap miatt még mindig folyik a tárgyalás és az mérlegelés, sokkal többet nem tudok mondani erről most. Aztán tovább lépve Szingapúr ügyére. Hol állunk Szingapúrra? Nos, itt a tárgyalás. Hogy reformatáljuk, ahogy a zsargonomban nevezzük a megállapodást. Tehát, hogy szét Ugye most egy vegyes megállapodás jelen pillanatban, van benne befektetésvédelem és portfólió befektetési rész. Ezeket a részeket most külön választjuk. Leválasztjuk az FT e többi részéről. Két külön megállapodásként megy be a tanács elé majd. Ezt meglehetősen van reagált erre. Szingapur persze újra kell tárgyalni majd velük Szerintünk jó megy, reméljük, hogy a formális döntéshozatalban elé mehet a tanácsban és önök elé a jövő év során. Ennél sokkal többet nem tudok most mondani, ezek a prioritások. Vietnámmal is, ahol hasonló helyzet. Nem olyan gyorsan mennek azonban a tárgyalások Vietnámmal mint Szingapurral. Tehát végső soron ugye két, az igazságnak két pillanata lesz majd, meg nem sokára itt is lesznek, ugye két megállapodás szingapúra, kerül a tanács elé, és Új-Zéland és Ausztrália esetében csak akkor lesett, hogy a befektetés részt ketté lehet választani. Mint mondottam, nagyon sok vita folyik tagállamokkal, pár két oldalon is, meg több oldalon is. A tagállamok elméleti koncepciókról nem akarnak állást foglalni, hanem akarnak egy konkrét javaslatot látni, és arra reagálnak majd. Meglátjuk, hogy nem reagálnak majd erre, amennyiben lesz már egy javaslat. Ha egy másik TT vagy TPP jönne létre, nyilván ezt a logikát követné. Ez teljesen világos. Köszönöm a támogatást. A nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartásunk tárgyában csak így lehet előre menni, és meg kell mondjam a DG Trade-del hogy a nemzeti parlamentek igényei és a bennünket érintő bírálat a parlamentek meg a civil társadalom részéről sokszor legitimek. Itt nem arról van szó tehát, hogy, hogy az elefántson tornyunkban ülünk, és nem tudjuk, mi történik. mellett ugyanakkor egy 600 fős DJ számára lehetetlen mindezt Brüsszelből intézni. Tehát segítséget nyújtana az önök részéről is szakbizottsági tagok részéről is, hogyha részt vennének ebben a vitában. McLarkin asszony, igen, ön is egy nagyon fontos elemét említette a befektetési védelemnek. Ugye mi van akkor, hogyha két mandátum van és két folyamatban megy a tárgyalás? Sajnos Ausztrália és Új esetében, sajnos már ez a helyzet, úgy tűnik. Ám hogyha van egy világos álláspontunk, Tehát ha már van FTA, akkor sokkal egyszerűbb a helyzet, mert a, a tárgyalások FTA és befektetés beruházás egyszerre tartalmaznak. És a végén az, hogy két külön megállapodás születik, az nem számít tulajdonképpen a tárgyalás stratégiában nem. Tehát az FT-ben lehet adni valamit és kérni a befektetési bíróságok ügyében. Ugye a tárgyalások egy keretben folynak továbbra is, ám a végén két megállapodás lesz. De ez csak egy belső ügy, EU ügy, igazából nem számít kifelé az állama kapcsolatban, amelyet tárgyalunk. Ez az alapgondolat. Persze az ön felvetésétől még érvényes, releváns. David, én is anyanyelvemen beszélek, végre hollandul beszélhetek. Köszönöm szépen, asszonyom, a felvetéseit, és figyelembe vesszük, hogy ugye az Európai Bizottság figyelemmel kell legyen, hogy elkerüljük azokat a hibákat, amelyeket említett a szeptemberi dokumentumban, éppen ellenkezőleg úgy határozzuk meg a célkitűzéseket a kereskedelmi politikában, hogy magas szinten, a fenntartható módon fejlődhessen. Tehát, hogy éppen hogy benne vannak az anyagban. Tehát nem, nem értek egyet az önértékelésével, ami az Európai Bizottság célkitűzését illeti. Az angolul zárnám le aztán. Hautala asszony nagyon sok érdekes dolgot mondott, és tény igaz, hogy a finn példa, meg más skandináv államok példája és fejlettségi szintje fontos, hogy fontos, jelentős, és ezeket exportálni kéne olyan EU tagállamokban, amelyek nem olyan fejlettek a nemzeti parlamentek bevonásának gyakorlatában, hogy a mandátum meghatározásában a parlament jobban részt vehetne -e. Hát a biztos biztos és a hivatalnokai mindig itt vannak, mindig meghallgatják önöket. A mandátum meghatározási folyamatában is figyelembe vesszük az önök nézeteit. Ám intézményi szinten a, a szakbizottság ö, formálisan a, a tervezett kiadás előtt nem vehet viszont részt ebben a folyamatban, ez túl messzire menne. Ferran úr a végén, a Mercosur ügyében. Tegnap lehetőségem nyílt arra, hogy több mint két órás ülésen részt vegyek a Mercosur témájában, ami pedig a húskérdés illeti. Nos, meghallgattam minden érvet, illetve felsoroltam az érveket. Sajnos nem hiszem, hogy sok mindenkit meg tudtam győzni az önök pártjából. de azt hiszem most a Mercosurról nem lehet vitát folytatnunk, esetleg egy kollégámat elhívnám, elküldeném. Nagyon fontos, hogy egy valós ajánlat nélkül a, a hús, illetve az etanol kérdésében nem lesz Mercosur megállapodás, tehát ez nyilvánvaló. Mindenki, aki azt mondja, hogy a marha húst, illetve az etanolt vegyük ki a megállapodásból, az tulajdonképpen aláássa ezt a megállapodást, tehát ez az Európai Bizottság álláspontja. A második megjegyzésem. Az ajánlatunk, mivel kényes kérdésről van szó, egy éves késéssel került benyújtásra, és a benyújtás során nagyon is odafigyeltünk a, a kényes helyzetre, tehát külön választottuk az etanol esetében a kontingenst, ezért a kétharmadot valóban a vegyi ipar számára szántunk ebből. És ami még egyszer a marhahúst illeti, itt is két kontingensről beszélünk, 35 ezer friss hús, illetve 37 ezer tonna nem friss húsról beszélünk, hanem fagyasztott húsról. Ennyi. Merci beaucoup. And, uh, I think... Köszönöm szépen, és azt hiszem, hogy kapcsolatban fogunk maradni egymással. És vigyázzunk a globalizáció pozitív és negatív elemeire nagyon sokáig a napi rendünkön fognak még ezek maradni, és a tagállamok egymástól is fognak tudni tanulni még ebben az ügyben. Köszönöm, hogy eljött. Gut. Die nächsten beiden Punkte handeln ja auch von einem gewichtigen Äh, Element von Handelspolitik, der Frage der Zukunft der WTO. Punkt 6. Köszönöm szépen. A következő két napirendi pont a WTO-ról fog szólni, amíg bizottságunk delegációt küldött egy Genfi WTO találkozóra, mégpedig a WTO nyilvános fórumának találkozójára nagyon jó, hogy a WTO ilyen lehetőséget ad arra, hogy a civil társadalommal is megvitathatja, megtárgyalhatja az ügyeket, és ezek között különösen az a téma volt nagyon érdekes, amelynek az volt a címe, hogy hogy tudjuk igazságosabbá tenni a kereskedelmet. Nagyon sok érdeklődő volt, körülbelül 2000-en vettek részt ezen a nyilvános fórumon, és 105 különböző rendezvényre került sor. Úgy gondolom, hogy valóban sikeres példát mutattak arra, hogy a nagyon sokáig igen zárt módon működő VTO most úgymond nyit a nyilvánosság felé, és így folytatja a működését. Ott volt Lagarde asszony az IMF részéről, Malcora az argentin miniszter is ott volt, valamint Paul Krugman, aki aki újságíró, és egy nagyon érdekes, és nagyon sok nagyon érdekes vitát tartottak. Aztán az is nagyon fontos, hogy a többi parlamentben ülő kollégáinkkal is vitát fordít, folytassunk a, kereskedelem jövőjéről, illetve hogy ezt a parlamenti konferencia irányító bizottságában is tovább folytassuk majd. Nagyon fontos az, hogy a VTO-t parlamenti szinten is ellenőrizzük, és hogy a megfelelő mandátumunk erre meglegyen. Nem hagyhatjuk tehát figyelmen kívül, hogy a parlamentáris konferencia munkája ebből a szempontból is mennyire fontos a, a, a, ahogy az is nagyon fontos, hogy a Buenos Aires-i miniszteri konferenciát előkészítsük. Én úgy gondolom, hogy a szervezeti előkészítés nagyon jól folyik, a tartalmi mm, mondjuk viszont egy kicsit bizonytalanabb már. Lehetőségünk volt arra, hogy az EU-s követségekkel is tárgyalásokat folytassunk, találkozókat tartsunk. Van néhány nagyon fontos küldött, akikkel sikerült találkoznunk, és azt hiszem, hogy nagyon reális képet tudunk majd alkotni arról, hogy a WTO-ra milyen jövő vár, és nagyon jól e- együtt tudunk működni annak kialakításán. Inma és Emma volt a küldöttség tagja, esetleg kiegarjátok valamivel egészíteni a beszámolót? Nem. Jó, hát természetesen lesz majd egy írásbeli beszámoló is mindenről. És akkor azt mindenki elolvashatja. Hetedik pont következik, gyakorlatilag kapcsolódik ez a hatoshoz. Mint Tudjátok, a WTO 11. miniszteri konferenciáját december 10-e és 13-a között fogják majd megrendezni Buenos Aires városában, és 15 tagból álló delegációt fogunk oda küldeni mi is az Európai Unió részéről. A hivatalos delegáció része lesz a parlament képviselője is. Természetesen jogunk van arra, hogy az Európai Unió részeként mi is részt vegyünk a tárgyalásokban, ellenőrizzük azokat. És egy nagyon világos mandátumot is kapcsoltunk ehhez, és ezzel kapcsolatban itt van közöttünk Rübig úr, aki a társ elnöke ennek a csoportnak, valamint egy állásfoglalási indítványt készített velem együtt, egy olyat, amelyet majd a plenáris ülésre is be fogunk terjeszteni. Ez tartalmazza annak nagyon világos leírását, hogy a véleményünk szerint mik azok a legfontosabb témák, amelyeknek szerepelniük kell ezen a konferencián. Meg vagyok győződve arról, hogy nem lesz könnyű a konferencia, a többi rendi pont alatt már említettük például az Egyesült Államok e, álláspontját. Ahogy tudják, most Marrakesben folyik egy előkészítő konferencia, egy informális találkozó, bizonyos miniszterek és biztosok vesznek részt ezen. Lighthizer, az amerikai tárgyaló fél azonban röviddel ezelőtt lemondta a találkozót, és ez arról tanúskodik, hogy az Egyesült Államok nem, fog kíván, nem, nem kíván aktívan részt venni ember a munkában. Számunkra tehát e, még fontosabb most az, hogy a partnereinkkel a többoldalú kereskedelmi rendszereket megerősítsük és javítsuk az együttműködést, lehetővé tegyük az előrelépéseket biztos vagyok benne, hogy a partnerekkel folytatott aktív párbeszéden keresztül el fogjuk tudni érni a kívánt előrelépéseket. És a, ezzel talán a fejlesz, fejlődő országok kedvetlenségét is tudunk javítani, ugyanis nyilván ezek már nagy elégedetlenséggel nézik, hogy, hogy nem történik előrelépés. Úgyhogy azt, azt hiszem, hogy az a feladatunk most, az a parlamenti tagok, parlamenti képviselők feladata, hogy minél aktívabban biztosítani próbálják, hogy a multilaterális tárgyalásokba minél több országot be tudjunk vonni. December 9-én lesz egy parlament, parlamenti konferencia, és pontosan ezt az üzenetet kell közvetítenünk ezen, tehát azt, hogy a világ szintű, a globális, multilaterális kereskedelmi szervezetet <clears throat> meg kell erősítenünk még pedig úgy, hogy mindenki jogát érvényesíti, nem pedig az erősek jogát próbálja támogatni. Ez volt a bevezetőm, szeretném megkérdezni, hogy van-e ezzel kapcsolatban megjegyzés. Hogyha nincsen, akkor a bizottságnak adom meg a szót, mégpedig a kereskedelmi uh, főigazgatóság nevében Pitoár Gyeckovszki fog hozzászólni először. Piotr Rickovszki. Köszönöm, elnök úr. Az 11. miniszteri konferenciával és annak szervezésével kapcsolatban az elmúlt napok eseményeiről szeretnék beszámolni, marakesi eseményekről. Hétfőn is, kedden is volt egy találkozó, miniszteri találkozó 40 miniszter résztvételével, méremenő vitákat tartottak a miniszteri konferencia előkészítéséről. Az Európai Uniót Malmström asszony képviselte, ezen a találkozón természetesen aláhúzta, hogy az Európai Unió elkötelezett a multilaterális kereskedelmi rendszerek mellett, és konkrét eredményeket vár a konferenciától. Elismertük azt a munkát, amelyet a szervezet a az élelmiszer támogatás és egyéb területeken tanúsít. Azt viszont szintén aláhúztuk, hogy mennyire fontos, hogy kiegyensúlyozottan kell megválasztani a napirendre kerülő trémákat. Ezeknek szélesebbnek kell lenni, nem lehet, hogy csak az élelmiszer támogatás kérdéseire koncentráljunk, hanem az elkövetkezendő hetekben több más témát is meg kell próbálni fölvenni a napirendre. Hogy Buenos Airesben egy olyan napirendet tudjunk tárgyalni, ami a konkrét dörtént, döntések és konkrét eredmények kiegyensúlyozott lehetőségét teremti meg. Például azt is megtárgyalja majd, hogy a jövőben a WTO hogy fog működni. hangsúlyoznám azt is, hogy az Európai Unió egy sor javaslattal ért az elmúlt hónapok során a WTO további működésére vonatkozóan, például a mezőgazdaság hazai támogatásának terén, amely sok tagállam számára nagyon fontos és az élelmiszerbiztonsági célok elérésének is fontos vonása, illetve tényezője. Az elkereskedelem, a, az átláthatóság kérdése, a KKV-k támogatása szintén fontos, illetve az ipartámogatások kérdése ugyanígy fontos az Európai Unió számára. A marakesi vita ugyanakkor nagyon bonyolult és nehézkes volt, de azt azért aláhúznám, hogy aktív részvételre utalnak a nyilatkozatok. Több tag konkrét javaslatokkal és igényekkel élt az ered, a következtetéseket illetően, viszont nagyon nagyok a különbségek a tagok között azt illetően, hogy milyen témákat szeretnének a napirendre tűzni. A főigazgató ezt úgy fejezte ki, hogy nagyon magasak az ambíciók, de a érzék még nem elég erős, és hát ez is szükséges ahhoz, hogy sikeres legyen majd a miniszteri konferencia. A miniszteri, a mini miniszteri találkozó elnöke, a marokkói kereskedelmi miniszter úgy fogalmazott, hogy először is a mezőgazdasággal kell majd foglalkozni, aztán a halászati támogatásokkal, a ö, hazai ö, szabályozó szolgáltatásokkal, illetve az e-kereskedelemmel. Ezek azok a területek, amelyek nagyon sok tagállam számára a legfontosabbak. Végül pedig Márkora miniszter úr, aki a miniszteri konferencia, Buenos Aires miniszteri konferencia elnöke lesz majd, azzal zárta a találkozót, hogy a megállap, elfogadandó csomag konkrét eredményeket kell, hogy tartalmazzon, de ugyanakkor előretekintő is kell, hogy legyen, tartalmilag ugyanúgy, mint eljárás szempontjából. Ezért úgy gondolom, a miniszteri konferencia előkészítését úgy értékelhetjük, hogy ez megfelelően folyt, és az Európai Parlamentet továbbra is tájékoztatni fogjuk majd a folyó munkáról, és a koordinációról is gondoskodni fogunk, hogy minél aktívabban tudjuk befolyásolni majd az ott folyó munkát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy őszinte legyek, az ön prezentációja nem esik egybe az az információ, amit én kaptam Marrakesről. Én tudni azt hallottam, hogy több a konfliktus ott, és az optimista kifejezés, amelyet alkalmazott, az elnök részéről nem igaz esik egybe más lényegi elemmel, amit hallottam. Ami az Egyesült Államok kérdését illeti, az nem is merült fel. Talán kommentálná ezt a két problémát, vagy kérdést, amely érzékelek. Igen, persze. Ahogy elmondtam prezentációmban, nagyon nehéz és világosá vált, marakesi vit tárgyalások során is ezek, ezek a nehézségek, ami azonban lényegileg az asztalon van most, és amivel már közelednek a felek álláspontjai, az az, hogy a következő hetekben munkát kell végezni azért, hogy a, az állami támogatások ügyében rendeződjön a dolog, ez teljesen világos, illetve az élelmiszerbiztonsági szempontok, hiszen a mandátum Baliban megállapítást nyert, meg Nairobiban. És a mezőgazdaság és halászati témában is tovább kell lépni. Nagyon szerintem méltányos értékelés az elnök részéről, hogy azt mondta, hogy van lehetőség arra, hogy a szolgáltatások és az elektronikus kereskedelmügyben van még eh, lehetőség előre lépni, mert nagyon messze állnak a felek ezekben, különösen az elektronikus kereskedelemben. Ez nagyon nehéz téma, nagyon sok tagállam számára. És egy konkrét szöveg van az asztalon, melyet több mint 40 VTO tagjegyez. Az úgy inkább itt a taktika az, ami akadályozza az előrelépést. Lehet, hogy lehet majd haladni ebben is. Az eltönkös kereskedelemben pedig nagyon erősen politikai politizált a helyzet. Nehéz lesz, ha csak nem lehetetlen, hogy konkrét előrelépő szívesen. de valahogy azt arra törünk, hogy Buenos után azért haladjunk, hiszen ez lényegi fontosságú nagyon sok VTO tag számára, és ez szerves része annak a munkának, amit, amit a jövőre vonatkozóan végzünk. Ami meg az Egyesült Államokkal kapcsolatos kérdést illeti, hangsúlyoznám azt, hogy az Egyesült Államok marakesi nyilatkozatában újra hangsúlyozta, hogy elkötelezett amellett, hogy eredmény szülessen a miniszteri konferenciám, és Pest szempontjából nem lát ugyanakkor nagyon nagy közeledést a, tagállam, a tagok eh, álláspontjai között és így az ambiciózus, nagy célok ügyében nem nagyon lát előrelépést. Mindez persze problémát jelent. És ezt továbbra is figyelemmel kell kísérjük közelről. A mi szempontunk szerint és lehetőleg szakmai szinten szeretnénk vinni ennek menetét. Buenos Airesben alapja lehet a kontrolli döntéseknek, alapja lehet létre kiegyensúlyozott és megfelelő eredmények alapra törekedve, nem internalizálva azokat a negatív nézeteket, amelyek mindemellett egyesek részéről azért elhangzanak. Köszönöm! Ugye a remény, ha meg utoljára, hogy mondjuk gyakran. Október 17-e a, a benyújtásának határideje, és november 9-én a szakbizottságban. Takula úr akart valamit hozzátenni? Igen, köszönöm, elnök úr. Későn futottam be egy másik bizottságban. Gressle asszony vezetése alatt. Fel, ezért nem voltam itt. Buenos aires megvitatták már? Már lement. Igen, de van hozzászólása, két percben akkor meghallgatjuk. Jó. igyekszem. Hát a VTO tagok a napirend nem áll még rendelkezésre, és sajnos a tagok, mint hogyha megosztottak lennének. A mezőgazdasági kérdések, elektronikus kereskedelem, olyan témák, ahol várható talán eredmény, és a, ez pedig árnyékot tett a, a köszönben álló tárgyalásokra is. Azt reméljük, hogy nyílt, konstruktív tárgyalások folynak, azért majd ö, Buenos Airesben kollégáinkkal. És aktív szerepet szeretnék játszani, Buenos Airesben szereplőként párbeszédet folytatva olyan partnereinkkel, mint Egyesült Államok és India, amelyeknek nem olyan nagyon ambiciózusok a céljai az MC11-re vonatkozóan. Az Egyesült Államok persze nagy szereplő, és az, hogy a Genfi nagykövet eh, kinevezése halasztódik, és hogy meglehetősen a VTO-val kapcsolatban meglehetősen szkeptikus véleményeket fogalmaz meg. Kulcsfontosanak tartom, hogy a mezőgazdaság továbbra is a, téma, a tárgyalások homlokterében maradjon, és Nairobi-val kapcsolatban nem tudunk de nem dőlt még semmi addig el, amíg bajon az eredet nem záródik, így módon optimista vagyok az ott kibotnakozó tárgyalások eredményt illetően. Ezzel két percen vagyunk. Köszönöm, Rübig úr. Köszönöm szépen. Először is köszönöm és elnézést. Az itrében egyszer volt szavazás, az, az üléssel nem könnyű az életünket megosztani a két szakbizottság között, sokszor látszik ez. A VTO-val kapcsolatban a Buenos Aires küszöben álló lépés előtt fontos utalni arra, hogy az Európai Parlamenti Konferencia rendeződjék meg először, ahol az, ugye eredeti gondolat az volt, hogy az Európai Parlament egyenlő félként vonul a harcba, és így kell megszervezzük azt a szerv, rendezvényt is mert azok a képviselők, akik a vto ban tagok, saját hazájukban is rendszeresen kell, hogy szavazzanak ezekben a dolgokban, így a legkevésbé fejlett országokban a tájékoztatás a képviselők számára rendkívül fontos. A különféle döntéshozók kell, hogy megszervezzék ezt. Szerintem Buenos Aires jó lehetőség arra, hogy az elektronikus kereskedelem területén, elektronikus kereskedelem terén előlépjünk, és a KKV-k számára a kihívásokat lehetőséggel alakítsuk, különösen a munkahelyteremtés, különösen a nők szempontjában fontos lehet, és a felejtési célokat is szem előtt kell tartani nem lehet mind a 17 célt egyforma súlyjal érvényesíteni. Az Európai Parlament meg kell vizsgálja a pontok számá körül, melyek azok, amelyek Európa számára a legészszerűbbek, legfontosabbak abban, hogy a konferencia napirendjén legyenek, és persze a WTO keretein belül itt a parlament részéről súlypontokat tudunk meghatározni, amelyek WTO-konformok, és amelyek saját politikai véleményeket kifejezik úgy gondolom jó előrépéseket tudunk elérni majd, és ezért nagyon nagy izgalommal várom, hogy a gyakorlatban hogyan alakul majd mindenek a végrehajtása. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ahogy már korábban említettem, a módosító benyújtásának határideje október 17-e. November 9-én lesz itt a szavazás, és aztán plenárisan el tudjuk fogadni a konferenciáintása előtt. Lesz egy mélyreható vitája a marakesi felkészülésre vonatkozóan, illetve az eredményekre vonatkozóan október 29-én. Most azt mondja, rövid szünetet tartunk, két perceset, mert a következő napi rendi pontunk zárt ülés tárgya lesz. Ez azt jelenti, hogy csak azok, maradhatnak, akik jogosultak erre.